elmúlt tíz évhez képest. Ugyanakkor a bizonytalansági tényezőkre is összpontosított, mint például a háztartások eladósodása az úgynevezett gyors hitelek tekintetében, ahol az éves kamatláb nagyon magas. Elképesztő esetek mutatkoztak. Olyan esetek is, ahol akár ö, több ezres kamatlábat alkalmaztak. Nagyon sok személyes tragédia történt emiatt, és a életminőség romlott. Azok a vállalatok, amelyek gyors hitelt adnak, nem akarnak segíteni a az ügyfeleiknek, hanem ki akarják használni az ő pénzügyi nehézségeiket. Én pedig jobb fogyasztóvédelmet kértem a gyors hitelek felvevőinek, ugyanis ennek a legjobb módja, a legjobb kezelési módja az lenne, hogyha betiltanák. Én nagyon remélem, hogy ez meg is történik. Köszönöm szépen, Schaffhauser képviselő egy perc. Monsieur Draghi, permet... Draghi úr, hadd mondjam el, hogy mennyire nagyra tartom, hogy ennyire merészen egy pénzügyi válság elején, amelyet minden szakértő előrejelzett, Ön azt mondja nekünk, hogy minden jól van. Tudnia kellett volna, és tudja, hogy szövetségi költségvetés kellett volna az euró mögé. De senki nem kért ebből a költségvetésből. Ezért lett volna az a lehetősége, hogy az EKB-t használja Maestát, a BPI elnöke és az olasz kincstár elnöke, miszerint a déleurópai reálgazdaságot kellett volna finanszírozni, és ott az aránytalanságokon csökkenteni. Akkoriban ebből nem kértek, mostanra 2600 milliárd eurónyi kölcsönt vásárolnak fel, és közben a kamatokat lenullázzák. Ezzel nagyobb az adósság, kevesebb vagyon termelünk, és nagyobb a deficit. Ez kudarc. Máriász kolléga egy percben. Az eurózónának nagy, szükség, nagy szüksége van a haladéktalan változásokra. Fel kell hagyni a stabilitási paktummal. Az EKB legyen az utolsó jogon a kölcsönző, és fontos, hogy a tagállamok visszakapják saját valutáikat, hogy saját valuta politikával rendelkezhessenek olyan összegig, amely megfelel annak, hogy az EKB tőkéjében mennyiben részesülnek. Van egy olyan ország az eurótérségben, Németország, amely számára ez mind előnyös, az összes többi tagállam számára ez a helyzet csak adósághoz vezet. Ön személy szerint bocsánatot kell, hogy kérjen a görög néptől mert ön és a trojka elárasztott minket különböző feljegyzésekkel azért, hogy a külföldi bankokat mentsék. Fandelen képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Központi Bank az elmúlt években 4000 milliárd eurót pumpált az euróövezet gazdaságába, ez meghaladja Németország GDP-jét. Ez az olcsó pénz jól jött olyan országoknak, mint Olaszország vagy Franciaország, ezen országok így megsporolhatták a valódi reformokat. Most még nagyobb náluk az államadóság, magas a munkanélküliség, és ez főleg a fiatalokat sújtja. Az olcsó pénz jól jött a bankoknak is, de az alacsony kamatok a nyugdíjakat is, a nyugdíjkori megtakarításokat is elértéktelenítik. Az EKB politikája túl laza, túl nagyvonalú. Éppen ezért attól tartok, hogy ezért még megfizetjük majd a számlát, és nagy lesz az összeg, ugyanis a gazdasági növekedés visszaszorul. A kormányok valóban reformokat kell, hogy végrehajtsanak, de nem egy transfer unió értelmében, hanem hatékonyabbá kell tenni a hatóságokat, megfelelő adóztatásra és jobb oktatásra van szükség. Köszönöm szépen, most pedig a CatchDI következik. Egyetlen kolléga jelentkezett, Borgéció úr. Köszönöm szépen, elnök úr. 850 ezer eljárás az európai hatóságokkal összefüggésben, amelyek illetékesek a felügyeletért. Ez persze egy nagyon súlyos adat a bankok válságára nézve, érdemes volna ezen elgondolkodnunk. Ez egy olyan kérdés, amelyet nem is érintettünk. Az Európai Számvevőszék ugyanakkor felhívta erre a figyelmet. Ez azt is jelenti, hogy a passzívák azt eredményezik, hogy az európai pénzügyi rendszer a feje tetejére állt, és ennek megfelelően a, a bankok cselekvő képessége is korlátozott, hiszen a szakadék szélén táncolnak. A bizottság és a tanács fel kellene, hogy lépjen, egyértelmű fellépésre van szükség, és ki kell mondani, hogy mi a helyzet. Amikor hozzánk beszélnek, hiszen mi képviseljük a lakosságokat, a, a lakosságot, amelyet sújtottak az EKB intézkedései. Köszönöm szépen, most a bizottság alelnöke Dombrovszki szúr kap szót. Uh, elnök úr, tisztelt, Draghi elnök úr, tisztelt képviselők! Bevezetőmben emlékeztettem a konstruktív munkára, amely kialakult az Európai Parlament és az EKB között az elmúlt évek során. És hogy nagyon sok aspektusban Mátó úr jelentése is ezt a konvergenciát mutatja, és hogy erre szükség van a jövőben is. A záró beszámolomban szeretnék visszatérni olyan kérdésekre, amelyekre a jelentés is kitér, és arra, hogy szükség van a pénzügyi integrációra is egyebek mellett, azért, hogy a monetáris politika kivitelezésén tudjunk javítani. Így a tőkepiaci unió és a bankunió utolsó lépéseinek a kérdéséhez is szeretnék áttérni. A bizottság 13 különböző javaslattal élt a tőkepiaci unióval kapcsolatból, ebből mindössze hármat fogadtak el. A politikai megállapodás még további két kérdésre vonatkozik. Ezért mi számítunk az önök jövőbeni támogatására a tőkepiaci unióval kapcsolatban, hogy jobban kapcsolatba hozzuk a tőkepiacokat, ez az euró nemzetközi standingján is múlik. Elnök, köszönöm szépen. Most Mario Drágit hallgatjuk meg. Kérem, zárja le ezt a vitát, mielőtt Matúrat is meghallgatjuk. Thank you, um... Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevőnek, Mátó úrnak, képviselő úrnak ezt a jelentést, és azokat a bókokat és köszönöm dicséreteket, amelyeket az LKB-val kapcsolatban megfogalmaztak, és válaszolva a kritikákra, ami az edészt illeti, az edész biztosítást, ezzel kapcsolatban három szempontot szeretnék megfogalmazni. Teljesen mindegy, hogy milyen út vezet az edészhez. Ahhoz, hogy teljes körben mutualizált legyen ez az edész, ehhez a célhoz nem egyszerű út vezet, ezért nagyon sok lépésre van szükség kompromisszumokra, tárgyalásokra, de az irány és a végeredmény az mindig lebegjen a szemünk előtt. Ha eldől, hogy hogyan haladjunk tovább, teljesen mindegy, hanem az a lényeg, hogy ha bárhogyan is döntenek, az ne kompromitálja, ne károsítsa a végeredményt. Az itis e kapcsolatban tulajdonképpen nincsen egyértelmű előrelépés, hogyha nincsen meggyőző kockázatcsökkentés mindenhol. Nyilván már nagyon komoly és meggyőző elérépések történtek, de az LKB számos alkalommal, számos helyen bizonyította, hogy a kockázat megosztás már önmagában is hozzájárul a kockázat csökkentéshez. Tehát ennek az útnak a két ága, tehát hogy teljes kölcsönösséggel működjön a biztosítási rendszer, ez a két ág szükséges, és ezek összefonódása. Az LKB politikájának gazdasági hatásait illetően, hogyha a világ nem eurozónához tartozó részeivel összehasonlítjuk, illetve hogy az euró előtt milyen csodálatos volt a világ, nyilván ezeket az összehasonlításokat már tárgyaltam, természetesen nem volt túl jó a helyzet, különösen olyan országoknál, amelyek a legtöbbet panaszkodnak a, az euróra, Hasonlítsuk össze például a helyzetet az Egyesült Államokkal. A foglalkoztatási ráta 1998-ban az eurozónában 59,8%-os volt 2018-ban, most pedig 67,3%-os, ami az eurozónában a lehető legmagasabb az Egyesült Államokban 98-ban 73%-os volt, ma pedig 70,6%-os, tehát csökkent, nem emelkedett. Az eurozónában létrejött munkahelyek 19,8 millió munkahely volt, miközben az Egyesült Államokban 17,2 millió. Természetesen óvatosnak kell lenni eh, ezen összehasonlításokban, hiszen standardizált adatokra van szükség, és millióban kell megadni a foglalkoztatási adatokat. Tehát amikor a monetáris politikánk mellékhatásairól beszélnek az eurozónában, a válasz az, hogy a legfőbb mellékhatás 2013-hoz képest, amikor a helyzet a lehető legrosszabb volt, és a mai nap között, az 9,6 millió munkahely létrejötte. Szerintem ez a legfontosabb mellékhatás. Egyéb kérdések vonatkoztak még a pénzügyi stabilitási kockázat jelenlétére szerepel kapcsolatban. Természetesen az eurózona egyes helyein azt tapasztaljuk, hogy eléggé az elsődleges kereskedelmi ingatlanpiacon megvalósulnak bizonyos megszorítások egyes szegmensekben, például a kötvénypiacon, vagy a lakossági ingatlanpiacon, de ezek a kockázatok vajon kiválthatnak rendszeralapú pénzügyi stabilitási kockázatot? A válaszunk nem. Természetesen ezt nagyon gondosan figyelemmel kísérjük, és e lokális helyzetekkel kapcsolatos véleményünk az, hogy nem szabad megváltoztatni a monetáris politikánkat, hanem a nemzeti kormányoknak kell makroprudenciális eszközöket alkalmazni, és ezek a kormányok természetesen nemzeti eszközeikkel, az EKB-val közösen reagálnak ezekre a helyzetekre. Néhány kérdés vonatkozott az LKB szerepére, és a jelentéstevő is említette ezt, hogy nyilván az LKB-nak megvan a maga szerepe, de nem tölthet be minden olyan szerepet, amit mindenki másnak kell betölteni. Az LKB-nak a szerepe a monetáris politikára korlátozódik, a mandátumában van ez nagyon pontosan leírva, tehát a többiek munkáját nem végezheti el. Ebben a tekintetben Ugye számos alkalommal elmondtam, még ma délelőtt is beszéltem arról, hogy az eurozóna összes tagjának nyújtott előnyök nem halmozhatók fel, hiszen reformokra szükség van ezekben az országokban. Most az, hogy az eurozónán belül, vagy az eurozónán kívül, az euróhoz tartozóan, vagy azon túl valósulnak meg, hiszen nincsen egy konkrét, egységes megoldás minden országra vonatkozóan, hanem változik. Minden országnak van előtörténete. Hogyha nincsenek reformok, nincs növekedés. Ennyi. Természetesen vannak olyan problémák, olyan hiányosságok a gazdasági és monetáris unióban, és az első ilyen hiányosság az az, hogy a már eldöntött dolgokat valósítsuk meg a bankuniót egészen konkrétan. A tőkepiaci unióval kapcsolatban is haladjunk gyorsan, illetve olyan fiskális kapacitást építsünk ki, amire szükségünk van, és hogyha az első két dolgot sikerül kiépíteni, és az Európai Parlament nagyon konstruktív szerepet játszott ezekben, ha ez a két dolog megvan, akkor már is sokkal jobban állunk még akkor is, hogyha a fiskális kapacitás megteremtése tovább tart természetesen politikai nehézségek miatt. Volt egy olyan kérdés, ami arra vonatkozott, hogy az EKB mit tehetne bizonyos, nagyon konkrét hitelekkel kapcsolatban, amelyeket a bankok a polgároknak nyújtanak. Általánosságban az EKB semmit nem tehet. Ez ugyanis a nemzeti illetékes hatóság hatás körébe tartozik, általában ez fogyasztóvédelmi probléma, tehát a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak van hatásköre ebben, és neki kell a hitelezés feltételeit figyelemmel kísérni. De ez persze más országokra is igaz, ahol a nem teljesítő hitelek problémája egészen drámai mértéket öltött, hiszen nagyon komoly társadalmi kihatásai vannak. A nem teljesítő hiteleknél kétfajta adós van, az egyesek a szokásos, akár stratégiai adósok, tehát hitelfelvevők, a másik pedig a szociális problémákhoz, társadalmi problémákhoz fűződő hitelfelvevők azokat az embereket kell segíteni, tehát nem szabad nem szabad befolyásolni a bankrendszert, a pénzügyi rendszert, károsítani azt, mert ennek az lesz az eredménye, hogy nem tudnak majd annyi hitelt nyújtani a gazdaság magánszektorának, hanem inkább segíteni kell azokat a szegény embereket, akik nem tudják visszafizetni a hiteleket. Több kérdés is elhangzott. Ha a következő recesszió irányába haladunk, hogy az LKB-nak vannak-e eszközei, hogy ezzel megbírkozzon. Igen, igen, az LKB-nak megvannak az eszközei erre, de tartsuk kézben, hogy a jelenlegi monetáris politikai rendszerünk már eleve úgy alakul, hogy negatív kamat lábaink vannak érvényben, és ez pedig jól lehet, úgy döntöttünk, hogy a nettó eszközfelvásárlást leállítjuk, de a jelenlegi állomány jelentős ideig még így marad. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy amint a kötvények lejárnak, újra felvásároljuk azokat. Ez most mit jelent? Azt, hogy folytatni fogjuk idén vagy jövőre körülbelül 50 milliárd eurónyi kötvényt vásárolunk havonta, Nagyjából, nagyjából az elmúlt év utolsó három hónapjában is ezt tettük egyébként. Talán egynél több kérdés is elhangzott ezzel kapcsolatban, hogy a monetáris politika vajon segítette-e az equity-t. Tulajdonképpen próbáltuk azt értelmezni, hogy a monetáris politika milyen hatással van a vagyon elosztására. És az eléggé egyértelmű, hogy minden egyes monetáris politikai döntés disztribúciós hatású, tehát hogyha kamatlábakat megváltoztatjuk, akkor nyilván a hitelezők és a hitelfelvevők közötti disztribúciót változtatjuk meg, a fiatalok idősek közötti disztribúciót. De ami az eszközfelvásárlást illeti, szintén disztribúciós hatású, ami talán sokkal közvetlenebb és láthatóbb, ugyanis az eszközárak emelkednek, az eszközök tulajdonosai pedig általában a vagyonosok. A kérdés tehát az, hogy olyan, hogy ez a politika vajon a disztribúciót rontja-e? Hogyha megnézzük az összes hatást, a válasz nem. Miért? Az tény és igaz, hogy rontja rövid távon a disztribúciót, azonban mi a legrosszabb tényezője annak a ténynek, ami a disztribúciót sokkal jobban károsítja, mint bármely más eh, tényező, és ez pedig a munkanélküliség. A monetáris politikánk pedig abban mindenképpen sikeres volt, hogy nagyon jó munkahely teremtés növekedést eredményezett, ahogyan ezt már elmondtam hozzászólásom elején. Volt egy kérdés, ami a KKV-k hitelhez való hozzáférésére vonatkozott, hogy politikánk csökkentette, akadályozta-e a KKV-k hitelhez való hozzáférését? A válaszom egyértelmű nem. Ugyanis a vállalati kötvényprogramunk, illetve a KUA programunk is teret biztosított a bankok mérlegében ahhoz, hogy a KKV-knek több hitelt nyújtsanak, és minden adat, 2013 óta. Sőt, azóta, amiatta megkezdtük, nem az LTRO-kat. Ez azt jelenti, hogy akkor nyújtunk hiteleket a bankoknak, hogyha ezek a bankok a reálgazdaságnak nyújtunk, nyújtanak hiteleket ami pedig egy másik eléggé érdekes iróniát mutatott az egyes kérdésekben, az az volt, hogy azt halljuk, hogy a deficit monetáris finanszírozása a megoldás az összes problémánkra. Ez volt az egyik olyan kérdés, ami már a korábbiakban is elhangzott. Ez tulajdonképpen eléggé érdekes, sőt elképesztő, ugyanis amikor a monetáris finanszírozás rendelkezésre állt azon országok számára, amelyek egyébként hihetetlen mértékben használták azt még az euró előtt is, a helyzet igen rossz volt. Nagyon magas volt az infláció ezekben az országokban, és igen, magas volt a munkanélküliség, magasabb, mint azokban az országokban, amelyek nem használták a monetáris finanszírozást. Ezért eléggé ellentmondásos az, hogy azt halljuk, hogy ez a megoldás, a monetáris finanszírozás jelenti a megoldást, és ezt olyan emberek mondják, akik ellenezték a monetáris finanszírozást a közelmúltig. Azt hiszem, hogy a kérdések nagy részére válaszoltam, és még egy szót a kitekintésről a kilátásainkról, hogyha egy pillanatképet készítünk a jelenlegi helyzetről, egy statikus képet. Még akkor is azt látjuk, hogy a helyzet olyan, hogy a fogyasztás bővül, eléggé erős, a beruházások is bővülnek, alátámasztják ezt a monetáris politikáink, az export növekedés csökken, de még mindig elég jó, és a munkaerőpiac pedig továbbra is nagyon erős. Azonban mindez egyre alacsonyabb növekedési ráta mellett valósul meg. Gyengébb adatokat kapunk, mint amit néhány hónappal ezelőtt reméltünk és vártunk. Az elején alacsonyabb adatokat kaptunk, és azt mondtuk, továbbra is azt mondjuk egyébként, hogy e gyengébb időszakok átmeneti tényezőknek voltak betudhatók, konkrét ágazatokra, országokra vonatkozik, például ami az autóiparban történt, ez az egyik példa, ami egy át elleti visszaesés. De voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy állandóbb okai is voltak ennek a lassulásnak. Illetve ennek a lassulásnak az okai, ezek velünk maradnak. 2017 egészen kivételes év volt, hogyha a korábbi átlagokkal összehasonlítjuk ezután pedig egy alacsonyabb növekedési útra tértünk át. A kérdés azonban az, amit fel kell tennünk, hogy ez recesszió irányába mutat, vagy csak átmeneti? És a válaszunk az, hogy ez csupán egy lassulás, nem recesszió irányába mutat, de hosszabb ideig eltarthat, mint ahogyan azt korábban vártuk. És ez mitől függ? Mitől függ az, hogy mennyi ideig tart ez a lassulás? Ehhez azonban el kell gondolkoznunk azon, hogy melyek azok a tényezők, amelyek regionálisan okozták a növekedés gyengülését. Kínában is volt némi lassulás, de ezt geopolitikai bizonytalanságoknak tudhatjuk be. Természetes kérdés tehát az, hogy ezek a geopolitikai bizonytalanságok mennyi ideig fognak tartani. E geopolitikai bizonytalanságok megkérdőjelezik azokat a pilléreket, amelyeken a rend, amelyet a második világháború után építettek ki, ez alapul. Megkérdőjelezi az Európai Uniót. A Brexithez fűződnek a kereskedelmi feszültségekhez Kínával, a multilaterális rendszer elutasításával, és azt is látjuk azonban, hogy ezen dolgok közül néhány azért javul, mások pedig romlanak. Ennek az eredménye pedig az, hogy legalábbis az elkövetkező időkben folytatódni fog az a bizonytalanság, amelynek változó lesz a jellege, ennek megvan a költsége, például az alacsonyabb bizalom, fogyasztói bizalom, vállalkozói bizalom, ezért most vizsgáljuk a jelenlegi helyzetet, ahogyan elmondtam az előzőekben. Azt hiszem, elnök úr, azt hiszem, elnök úr, hogy minden kérdésre válaszoltam, és hogyha valamit kihagytam, akkor elnézésüket kérem, és köszönöm szépen. Köszönjük szépen drági elnök úrnak, zárásképpen Mátó jelentéstevőnek adok megint szót két percre. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt láthatom ma. A mai napon is azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag inkább csak egyfajta megjelenésről van szó, és nem a 2017-es évértékeléséről, de ettől függetlenül örülök neki. Szeretném én is üdvözölni a parlament munkáját, de azért vannak itt példák Dombrovskis biztosnak köszönöm szépen a felszólalását, és azoknak a kollégáknak is, akik hozzászóltak. Noha nem mindenkivel értek egyet. Viszont Drági úrral egyetértek abban, hogy nem szabad, hogy beletörődjünk a helyzetbe, ne örüljünk előre a sikereknek sem, hiszen új válságok leselkednek ránk a jövőben, és ezeket meg kell majd oldanunk. Nem szabad, hogy ugyanazokat a hibákat elkövetsük. Persze a monetáris unió már sokkal erősebb, de azért vannak itt még fennálló kérdések, és vannak más fontos témák is, amelyekkel foglalkoznunk kell még, és ezeket felelősségteljesen kell majd megoldanunk. Az, hogyha megosztjuk a felelősséget és a kockázatokat, az nagyon jó, és végül pedig szeretnék arra is emlékeztetni, hogy előrefelé kell tartanunk, és van itt három olyan pont, ami szerepel a jelenségben, a jelentésben, és ezeket nagy mértékben támogatta a parlament is. A nagyobb pénzügyi integráció az egyik, a pénzügyi, illetve a tőke koncentráció érdekében, az eurozóna megerősítése érdekében, illetve a fenntarthatósági célok megvalósíthatósága a pénzügyi politikában, mindezt a Párizsi megállapodás fényében, és ezen kívül pedig a meghatározott céloknak is meg kell feleljünk. És végül pedig Drági úr kiemelte azt is, hogy az átláthatóság az Európai Központi Banknál nagyon jól működik, azért is, hogy politikáikat jobban tudjuk értékelni, fontos a függetlenség a monetáris politikában, és ennek nagyon örülünk. A nagyobb átláthatóság, a függetlenség és a beszámoltathatóság háromszöge rendkívül fontos. Köszönöm. Köszönjük szépen Mato kollégának, ezzel a vitát lezárom a szavazásra pedig holnap kerül sor a témában. A következő napi rendi pontunk a Torvalds jelentés, Bankunió 2018. évi éves jelentés címmel. A jelentéstevő kezdi, négy perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, kedves kollégák! Sajnálatosnak tartom, hogy Drági úr éppen távozik, hiszen őt is érinti a szóban forgó téma. Egy kicsit megijedtem az előző vita során, mert az az érzésem, hogy néhány kolléga nem emlékszik helyesen a második világháborút követő évtizedekre. Ha szem előtt tartjuk, hogy 1945 után hogyan alakultak a dolgok, akkor láthatjuk, hogy egész sor leértékelésre került sor, egész sor gazdasági hibát követtek el. Finnországban is így volt ez, és más országokban is hasonló dolgok történnek. Nagy-Britanniában és komoly gondok voltak 1956 után, azóta pedig azt látjuk, hogy a monetáris politikában megmutatkozó problémák egyre súlyosabbá váltak. Utána színre lépett egy fiatal szociáldemokrata, Willy Brandt, akit megválasztottak Németországban kancellárnak. És akkoriban nagyon gyorsan megoldást kellett találni a gazdasági problémákra. Willy Brandt azt javasolta, hogy az Európai Unió tagállamai egy valuta alappal oldják meg a problémákat. Németország ennek megfelelően javaslatot is tett azért, hogy a jövőre nézvést megoldást találjanak. Volt azonban egy feltétel, a feltétel pedig abban állt, hogy be kell tartani a közös szabályokat, és ebből adódtak aztán a nehézségek. Találtam egy érdekes idézetet Willy Brandtól, a memoárjaiban szerepel ez a szövegrész. Szabályokról és párhuzamokról beszél a valutapolitika kapcsán. A pénzpolitikai intézkedéseket azok ban megmutatkozó irány mindig is beigazolódott eddig Európában. Willy Brandt kezdeményezését követően az azutáni 20 évben a bankvilágban és a gazdaságpolitikában is adottak újabb és újabb problémák. És eljutottunk a jelenbe. Most a jelenben pedig egy jóval ellenálló képesebb rendszerünk van, mint bármikor korábban. Ez a rendszer nyilvánvalóan nem tökéletes, ez megmutatkozott a pénzügyi válság idején is. Nyilvánvalóan ez a rendszer sem tud minden próbát kiállni, de azért teremtettünk valamit, ami többé-kevésbé működőképes, és elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek pénzpolitikája többé-kevésbé sikeres volt. Banco Populare esetére emlékeztetnék, amely nem tudott eleget tenni kötelezettségeinek is, amelyet szanálni kellett, és aztán vannak más egyéb esetek is, amelyeket említhetnénk. Utalnék például Genovára. Egy egész sor problémával küzdködünk, vannak hitelek, amelyeket nem fizetnek vissza, vannak egyéb más gondok is, de úgy gondolom, hogy összességében ma sokkal jobb a helyzet, mint 50 évvel ezelőtt. Elnök, köszönöm szépen Torvalds kollégának. A bizottság részéről Dombrovskis biztosnak adok szót. Mr. Chair. Elnök úr, tisztelt képviselők, először is Köszönetet szeretnék mondani eh, Torvalds úrnak a Bankunióról szóló éves jelentéséről. Egy nagyon kiváló összefoglaló ez arról, hogy a bankunió hogyan javítja a pénzügyi biztonságot és a pénzügyi piacok integrációt. Sok minden sok mindent sikerült elérnünk, ami a pénzügyi intézmények jogi keretének meghatározását illeti, de még nem zártuk le a munkát. A bankunió lezárása vagy tökéletesítése az egyik legfontosabb prioritásunk, és nagyra értékeljük ezt a jelentést. Ez aláhúzza azt, hogy a célkitűzésünket önök is támogatják. Ami a vitát illeti, hadd mondjam el, hogy kézzelfogható előrelépésre került sor. Először is egy megegyezésre sikerült jutni az úgynevezett bankcsomaggal kapcsolatban. Gunnar Hökmark és Péter Simon tárgyaltak a parlament nevében. A bankcsomag erősíteni fogja a potenciális csomagot, és lehetővé teszi, hogy a vesztességeket a válság alatt abszorbálják a bankok az adófizetők pénze felhasználása nélkül és folytatjuk a munkát, és a parlament a választások előtt megkaphatja a végleges szöveget. Másodszor nagy előrelépést írtunk el a cselekvési tervben, amelyet 2017. júliusában fogadott el a tanács a ö, nem teljesítő hitelekkel kapcsolatban. Az Európai Bizottság egyes javaslatainak és nyilatkozatainak elfogadására is sor került. Gualtieri elnök úr jelentéstevői munkája során a nem teljesítő hitelekre vonatkozó jövőbeni lépésekkel kapcsolatban is sikerült elfogadni egy szöveget. A bank áttételes hatás csökkent, ezzel egy időben az NPL-ek a mérlegekben egyre kisebb helyet foglalnak el, és megfelelő pufferek felépítésére kerül sor. Szinte minden tagállamban előrelépésre került sor. Ezzel egy időben különböző szintű NPL-ek vannak a tagállamokban, és ezt fel kell vetni, az NPL cselekvési tervet végre kell hajtani aztán számos um, európai bankot bevonó vagy érintő pénzmosási botrányra került sor. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban is felvetett egy javaslatot, illetve kísérő intézkedést, hogy javítsuk a, a pénzmosás elleni intézkedéseket a három európai felügyelő hatóság erőt, erősítése és eszközeinek erősítése a pénzmosás ellen rendkívül fontos. Üdvözlöm az Európai Parlament által elfogadott jelentést, ott már Kalász és Pervans Berenc jelentéséről van szó a témában. Az önök támogatására számítok a mandátum vég előtt. A bankok kitettsége egy további fontos pont, amit, ami foglalkoztatja az Európai Bizottságot. 2018-ban az Európai Bizottság egy javaslatot nyújtott be szabályozási keretre, az állam kötvényekkel kapcsolatban. Ami a think tankeket illeti, az Európai Bizottság egyetért, hogy a piaci szereplőknek egyenlő feltételeket kell biztosítani, és ezt tükröztük a think tank nyilatkozatunkban is, és számos intézkedést tartalmaz ez, például a cyber ellenálló képességgel kapcsolatban. Ahogy mondtam, számos előrelépés ellenére még nem sikerült elérni a célt, többet kell tenni az egységes megszanálási alap sikere érdekében üdvözlöm azt, hogy a jelentés elismeri azt, hogy ezen a területen további munkára van szükség. Ami a Common Backstopot illeti, előrelépésre került sor, az euró csúcs találkozón elfogadott döntéseket most végre kell hajtani, remélhetőleg az év közepéig. Az Európai Stabilitási Mechanizmus, mint backstop provider, az európai keretbe integrál, integrálásra kell, hogy kerüljön. Sajnos nem sikerült eléggé előrelépni az IBIS-szel kapcsolatban, amely egy további pillére a bankuniónak. Remélem, hogy, Venere, hogy Delange úr jelentését sikerül hamarosan véglegesíteni és azt kérem, hogy a bankuniót úgy tekintsék, mint az, egész, az összes európai polgár számára előnyös keretet. Sok mindent elértünk, amióta eh, kitört a válság, sok elő, javulásra került sor az üzleti világ és a eh, háztartások számára, azonban a bankunió még nem zárult le az ezzel kapcsolatos munka, úgyhogy a fennmaradó időt használjuk ki, arra, hogy fogható előrelépéseket érjünk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr, és most pedig Hökmark úr, úrnak adom meg a szót másfél percre. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek, és önnek is biztos úr a munkáját. Én azt hiszem, hogy a mai napon, amikor az euró bevezetésének 20. évfordulóját ünnepeljük, fontos látni azt is, hogy mennyire változtak a dolgok, még az utóbbi időben is. A pénzügyi piacok arról szólnak, hogy hogyan is kell a kockázatokat elemezni és azokat megosztani. A különböző lépések során a bankunió egyik fontos lépése ének köszönhetően ma a kockázatelemzést jobban meg tudjuk tenni. Ez a BRD mechanizmusnak az egyik nagy előnye, ugyanakkor a felügyeleti rendszer is ehhez kapcsolódik. Sokkal jobban tudjuk a kockázatokat kezelni. Válságok mindig lesznek, a kérdés inkább úgy ragadható meg, hogy mit fogunk tenni ezeknek a megakadályozásáért, hogy hogyan tudunk majd ezekből kilábalni, a backstopon keresztül, vagy remélhetőleg a nem jól teljesítő hitelekkel kapcsolatos jogszabály révén. Ezekre van szükség, és ezeken keresztül tudjuk azt megoldani, hogy a kockázatokat megosszuk. De kockázat az mindig lesz, ha aki befektet, annak mindig van kockázata is. Én azt hiszem, hogy nagyon jó előfeltételeket teremtettünk az európai gazdaság részére, arra vonatkozólag, hogyha nagyobb válságokkal kell majd megküzdenünk, akkor minden bizonyal ezt jobban fel vagyunk ma szerelve ezeknek a leküzdésére, mint a múltban. Köszönöm szépen még egyszer, köszönöm a munkát, és ne becsüljük alá azt, amit eddig tettünk. Köszönjük szépen Hökmár kollégának, Fernández kollega kap másfél percet. Sí, buenas tardes. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, kedves elnök úr, köszönöm, kedves bizottsági alelnök úr, hogy eljött. Nos, először is szeretnék megköszönni a munkáját Torvalc úrnak a jelentésért, illetve a nagyon nyitott hozzáállásáért, amit a szöveggel kapcsolatban biztosított az árnyékjelentéstevőknek is. Ez a mostani jelentés, amely az Európai Bankrendszer vagy Bankunió a működését elemzi, arra vonatkozik, hogy hogyan lehet javítani a bankunió intézményi kereteit. Nagyon sok erőfeszítést tettünk ebben a jogalkotási ciklusban, és főként a legutolsó időszakban, annak érdekében, hogy a kockázatokat csökkentsük, hogy tegyünk valamit a nem jól teljesítő hitelek megszüntetése érdekében, de a legutolsó hetek során nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy egy befektető biztonsági rendszert kialakítsunk, és hogy egy olyan biztonságos közpénzből megvalósított rendszert hozzunk létre, amely egyfajta backstopot jelent a bankoknak. Itt nem arról van szó, hogy csak csökkenteni szeretnénk mindig a kockázatokat, inkább megosztani szeretnénk ezeket, és jó lenne, hogyha ebben a négy hónapban, ami még hátra van, megpróbálnánk megvalósítani ezeket az eszközöket, hiszen a betétbiztosítási rendszer nélkül nem tudunk megfelelő bankrendszert létrehozni, és így tudjuk megakadályozni azt is, hogy olyan válságok pusztítsanak, mint az elmúlt évtizedben. Köszönöm. Özök úr következik. Panie Przewodniczący, Panie Panowie! Dziękuję sprawozdawcy za wyważone, zrównoważone Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját és a kiegyensúlyozott jelentést. Nagyon sok frakciótól érkeztek módosítások, és ezeket ő megpróbálta beépíteni a szövegbe. Nagyon örülök annak, hogyha a pénzügyi stabilitás mellett tesszük le a voksot, és meg akarjuk osztani a kockázatokat, de azt is értem, hogy a diverzitását meg akarjuk őrizni a különböző bank, bankrendszereknek, banki modelleknek. Nem akarjuk monolitikussá tenni az európai bankrendszert, és igaza van a jelentéstevőnek is abban, amikor a pénzmosásra tesz utalásokat, és arra, hogy továbbra is nagyon magas a nem jól teljesítő hitelek aránya. A banki és a bankhoz közeli rendszerekben ez továbbra is probléma, éppen ezért az ECR és azon belül a lengyel delegáció támogatni fogja ezt az anyagot. Köszönjük szépen, egy percet kap Viegas kolléga. Köszönöm szépen. Úgy gondolom fel kell tennünk a kérdést, hogy a monetáris rendszerünk valóban segít-e a gazdasági problémák leküzdésében. Szerintem a pénzügyi rendszerünk inkább terheli az Európai Unió egészét, mint sem, hogy megoldásokat nyújtson. Úgy gondolom, hogy továbbra sem sikerült azokat a mechanizmusokat megszüntetnünk, amelyek a spekulációs válsághoz és ezáltal a pénzügyi válsághoz vezettek. Többször is láttuk, hogy a Bázel három révén szépítettek a számokon. Nagyon nagy volt a kockázat sok esetben, nagy bankok olvadtak össze, és emiatt olyan hatalmas méretű bankok jöttek létre, amelyek még nagyobb rendszer szintű problémákat okozhatnak. Végeredményben a kormányoknak kell a stabilitási mechanizmus és a bankszanálási mechanizmus keretén belül fellépniük. A bankoknak tehát még több eszközt, illetve forrás nyújtunk, úgy gondolom csak egy igazi ellenőrző mechanizmus tudja biztosítani, hogy a bankokat megregulázzuk. Elnök úr, a francia eh, patrióták számára ez a föderalista bankunió, ez totalitárius és nem demokratikus. 2014. novembere óta a tagállamok elvesztették a banki szuverenitásukat, a KB, az eh, központi bank eh, javára, és ez a supranacionális intézmény, ez független minden államtól, és semmilyen demokratikus ellenőrzés alá nem tartozik. A technokraták Frankfurtban ő nekik, ők kapták meg a hatalmat, és a politikai vezetők teljesen nagy hatalmas hibát vétettek ezzel, és ezzel e, elvágták a kapcsolatot e, az állam és a bankrendszerek között, és ezzel az államok teljesen erőtlenek lettek. A következő e, szisztemikus sok során az embereknek a betéteit ki fogják fosztani. Ez eurozónában, ahol a globális pénzügyi globalizmus folyik, teljesen ki vagyunk ennek szolgáltatva, és ez a a föderalista irányelv, ez nagyon veszélyes, és veszélyezteti a szociogazdasági eh, egyensúlyt. A demokrácia és az általános érdekek eh, fényében abszolút meg kell szüntetni ezt az eh, bankuniót, és nemzeti ellenőrzést kell biztosítani. Köszönöm szépen, Langen képviselő következik. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a jelentéstevő a néppárt álláspontját bemutatta, illetve átvette a jelentésében. Az utolsó két hozzászóló, az EFTD és a GUE részéről mind a ketten benyújtottak módosítójavaslatokat a GUE meg akarja szüntetni a bankuniót, az EFTD pedig azt akarja, hogy lépjen ki Olaszország, hát akkor szedhetjük a csomagunkat. Nem csak köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, hanem nagyon fontosnak tartom azt, hogy beszéljünk arról, hogy milyen fontos előrelépéseket értünk el. A e, szabályozás hiánya e, és e, a kapzsiság, az ágazatban uralkodó kapzsiság az, ami a válsághoz vezetett. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a javaslataért, akkor is, hogyha a tanácsban a végrehajtás sokáig tart számunkra. Nagyon fontos az arányosság a kis és a nagyobb bankok között. Amerikában E, a, a, vannak a e, Wall Street-i szabályozások, és van a Main Street-i szabályozás, a nagyokra és a kicsikre. Aztán a ö, e, ö, pénzmosás elleni harc csak akkor lehet sikeres, hogyha a tagállamok ezt végrehajtják harmadszor. A problémás hiteleket le kell építeni, ebben egyetértünk negyedszer. Az Európai Uniós banki modellek sokszínűségét nem szabad megkérdőjelezni. Én szerintem főleg Németország szempontjából ezt mindig megpróbálják. Aztán a betétbiztosítási rendszer, ez csak akkor működhet, hogyha a kockázatokat leépítjük ennek semmi köze a mandátum végéhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Langen képviselőnek. Berez asszony következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt alelnök úr. Én azt gondolom, hogy itt egy olyan jelentésről beszélünk, ami nagyon hasznos, a bankunióról. Számos dolgot felvetettek már, hadd mondjam el, hogy mennyire fontos a bankunió jó működése. Ez elengedhetetlen a gazdaságok működése szempontjából. Szeretném felhívni a figyelmüket két fontos üzenetre. Az első üzenet az, hogy tovább messzebb kell menni. Említették a pénzmosás elleni harcot. Ez arra kötelez bennünket, hogy az Európai Bankhatóságból egy valódi, a többi felügyeletet összefogó hatóság legyen. Ez a pénzmosás elleni harcban elengedhetetlen az eh, kormányzás irányítás felülvizsgálata is elengedhetetlen. Azt eh, szeretnénk, hogy az Európai Bizottság támogatna bennünket eh, a szakbizottságnak adott mandátumban. A második üzenet pedig, amit szeretnék mondani, a kockázatok csökkentése és a kockázatok megosztása közti vita. Az a benyomásom, hogy egyes esetekben egyes tagállamok, illetve egyes parlamenti képviselők úgy tűnik, hogy teljesen elfogadhatatlan módon növelik az elvárásokat, és ez a bankunió kezdete óta itt van. Van egy nagyon fontos elvárásunk azzal kapcsolatban, hogy csökkentsük a kockázatot, a kockázatokat, és és ez elengedhetetlen. Mi ö, számítunk az Európai Bizottság elkötelezettségére, az, hogy ebben a témában előrelépjünk. Köszönöm szépen Beresz asszonynak, most egy percre Sztárbáti képviselő következik. Elnök úr, Mário Draghi egy éve itt a parlamentben azt mondta, hogy a közös betét garancia a valuta unió elengedhetetlen pillére. Fernández úr is ezt hangsúlyozta, Langen úr a kockázatokat említette. A közös betétbiztosítás nem biztonságosabbá, hanem bizonytalanabbá, kockázatosabbá teszi a bankrendszert. Ezek a bankok a bankok képesek különböző trükkökkel a mérlegükben helytelen információt adni, vagy eltitkolni dolgokat, és a moral hazard, az erkölcsi kockázat problémája is felmerül. Arisztoteles is mondta már, hogyha mindenki felelős, akkor senki nem felelős, vagy ahogy az egyszeri ember mondta, hogy ha mások fizetik a számlát, akkor iszom még egyet, akkor is, ha nem vagyok szomjas. Tehát ezeket a kockázatokat mindenképpen figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Urbán Kreszpó következik egy percre. Grafias. Köszönöm szépen, elnök úr. Már 11 ó, év telt el a pénzügyi válság óta, és hát akkor bejelentett változások nem működnek. Európa ma egyáltalán nem jobb védelmi státuszban van, mint korábban, hogyha lenne egy újabb válság, nagyon nagy problémákkal kellene küzdenünk. A kis és közepes méretű bankokat egyszerűen megeszik a nagybankok, oligopóliumok alakulnak ki, és gyakorlatilag nem lehet azt elkerülni, hogy újra és újra bankimentések történjenek majd meg a privát bankok már az Európai Központi Bankra is hatással vannak, és gyakorlatilag a fogyasztóvédelem, illetve a lakáshoz való hozzájutás egyáltalán nem fontos a felügyeleti szervek száma, számára. Egy stabil pénzügyi rendszerre van szükség, demokratikus népi ellenőrzés alatt, és a bankunió teljesen egyértelműen az ellenkező irányba halad, nem vagyunk jobban felkészültek ma, sőt a bankok az emberek ellen fordulnak. Köszönöm szépen Orbán Kreszpanak, Vali úr következik egy perc. Köszönöm szépen, nagyon sajnálom, hogy Langen úr nincs itt azt mondták, hogy az én frakcióm az olasz bankokat akarná kimenteni. Hát nem tudom, hogy ő talán nem a német bankokat akarná megmenteni. Például a Nordbank, amely szintén elég rossz helyzetben van, és nagyon ki van téve a hajózási szektornak. Tehát itt azért szerintem okosan kellene hozzá kezdeni ezeknek a problémáknak a megoldásához. Nagyon sajnálom azt, hogyha az Európai Központi Bank bizonyos privát bankoktól elfogad utasításokat, úgy tűnik, hogy ez Németországban meg is történt a stressztesztek kapcsán. Szerintem ezek után azért talán jobb lenne, hogyha a kedves kollégák is az ilyen témák kapcsán csendben maradnának. Francia és német bankok több százmilliókat kaptak, Olaszország ugyanakkor nagyon nagy erőfeszítéseket tesz, a rossz hiteleket megpróbáltuk csökkenteni, és talán egy kicsit nagyobb tisztelettel kellene azok iránt lenni, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez a válság ne gyűrűzzön át európai szintre. Rozáti kolléga következik. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Kedves alelnök úr, egyetértek azzal, hogy sok minden történt már a bankunió kiteljesítésének kapcsán, ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy ez már egy 7 éves munka eredménye, és hát tulajdonképpen nincsen még kész. Három gondolatra hívnám fel a figyelmet ezzel kapcsolatban. Az első az az, hogy be kellene fejezni a bankok likvidációjával kapcsolatos feladatokat, az európai stabilitási mechanizmus is ide sorolandó eszköz, és a nagyon sok európai országban még mindig nincsen befektetővédelmi garancia. A legutolsó dolog, amit szeretnénk, az az, hogy túl nagy az eladósodottsági fok, nagy valószínűséggel ezeknek a hiteleknek egy nagy része sosem fog befutni, ez egy óriási teher, és nagyon nehéz a válságból így kilábalni. Másfél percen van, ugye? Nos, hát mindez, mindezen okoknál fogva sokkal nehezebb lesz a következő válságokból kilábalni. Tehát kérem, hogy fejezzük be ezt a munkát a bankunióval kapcsolatban. Köszönjük szépen Rozáti kollégának, elnézést kérek, az én hibám volt. Pietikainen kolléganő, másfél perc. Tíz évvel a pénzügyi válság kitörése után eljött az alkalom, hogy megvizsgáljuk, mi történt, és hogy visszatekintsünk arra, hogy az egyes intézmények hogyan kezelték a bankunióval kapcsolatos problémákat. Köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy felállította a feltételrendszert, illetve megteremtette a feltételeit annak, hogy még ebben a ciklusban létrejöhessen a bankunió. Három dologról kell beszélnünk, az egyik a túlzott eladósodottság, az adósság visszafizetése és a kockázatos beruházások. Elvileg készült egy jelentés mindezen témákról, vagy készült volna ilyen, de ez aztán mégsem készült el. Fontosnak tartom, hogy megvizsgáljuk a bankok és a hitelezés kérdését, valamint azt, hogy más szolgáltatók esetében milyen szabályozást alakítunk ki. Hogyan kezeljük a kockázati alapokat és hasonlókat, hogyan tudjuk megakadályozni, hogy a kis beruházók hasonló kockázatokat kell, hogy vállaljanak, mint a bankok esetében korábban. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek és a bizottságnak közösen kell megoldást találni ezekre a problémákra. Köszönjük szépen! A spontán hozzászólások következnek, Caputo kolléga az első. Köszönöm szépen, elnök úr! A pénzügyi stabilitás érdekében fontos az, hogy a bankuniót beteljesítsük és megvalósítsuk azokat az intézkedéseket, amelyek a bankok kockázatát csökkentik. A stabilitás garantálásán felül az is feladat, hogy a különböző fenntartható uniós banki modelleket megőrizzük, és hogy az európai bankrendszer ne egy egységes rendszer működjön, és ne büntessük a kisebb méretű bankokat. Ez a fajta diverzitás az, ami hozzájárul a fogyasztók, illetve az állampolgárok projektjeinek megvalósításához. Az Európai Felügyelet, Bankfelügyeleti Rendszerhez közös megközelítésre van szükség, az uniós pénzmosás elleni a szabályok tiszteletben tartásával, és nagyon fontos az, hogy az Európai Felügyelet, Bankfelügyeleti Hatóságot megerősítsük. Ezen kívül pedig az úgynevezett árnyékbankrendszer, amely gyakorlatilag már 40%-át tesz.